A tegnapi ülésnek a jegyzőkön és az elfogadott szövegjavaslatok rendelkezésre állnak, van -e esetleg ezekkel kapcsolatban ellentvetés? Úgy látom nincs. Ennek fényében elfogadottnak tekintjük a jegyzőkönyvet.